bevételi és kiadási előirányzatok a 2016-os pénzügyi évre első szakasz parlament tárgyában. Elsőként négy percben a jelentéstevő Döpré képviselőtársunk kapja meg a szót. Elnök úr, kedves kollégák! A becslés tekintetében, hogy milyen kiadásai és bevételei lesznek 2016-ban a parlamentnek. A Költségvetési Szakbizottság a kezdetektől fogva hangsúlyozta, hogy a költségvetési megszorítási kontextusba kell, hogy illeszkedjünk. Ezért 2016-ra reális, de szoros költségvetést javasoltunk. És így kezdetektől fogva Megállapodtunk arról egy, hogy 2016-ra az Európai Parlament költségvetése a administratív Európai Uniós kiadások 20%-át képviselheti. A folyamatos működési költségek 2015-höz képest 1,6%-nál jobban nem nőhet. A halálos terrorista támadások az utóbbi hónapban, illetve hogy ez a fenyegetettség folyamatosan súlyosodik, egy külön tartalékot különítettünk el a biztonsági témára, és ezért az 1,6%-os általános folyóköltségvetés növeléséhez még pluszban egy kivételes 15 millió eurós tartalékot képzünk, azért, hogy főleg Brüsszelben megerősítjük az Európai Parlament épület biztonságát, továbbá egy sor intézkedést tegyünk a kiberbiztonság érdekében is. Ezzel mindenki egyetért, minden szakértő, hogy szükséges ez a megerősítés, és sürgős is. Az általános kereteken belül a műveleti prioritásokra koncentráltunk, 2015-öt vettük alapul, és ezért úgy döntöttünk, hogy egyetlen prioritást kell, hogy megerősítsünk, méghozzá a pénzügyi eszközök megerősítése, amivel jobban tudjuk végezni a parlamenti munkánkat. Mindannyian tudják, hogy a Lisszaboni szerződéstől kezdve jelentősen megerősödtek a jogalkotási hatásköreink. A európai parlamenti szakbizottságok személyzetét meg kell erősíteni, de a felhatalmazáson alapuló és a végrehajtási aktusokra is kell koncentrálnunk, hiszen ezek közvetlenül érintik a mi jogalkotási munkánkat. Több intézkedést javaslunk, és itt a tanácsak, hogy megállapodjunk. Az első, a Európai Parlamenti Titkárság megerősítése plusz 20 fővel, hiszen nagyon sok felhatalmazás alapuló vagy végrehajtási jogi aktussal kell, hogy foglalkozzanak. Második intézkedés a bűró tekintetében egy megerősítés, amivel egy új szabályzatot lehet kialakítani a helyi és a nem helyi asszisztensek esetében. Az összes személyzetre vonatkozik ez. Nagyon fontosak az akreditált asszisztensek, hogy a képviselők hatékonyan végezhessék a munkájukat, mint jogalkotók, illetve a végrehajtó intézmények ellenőrzéseként. Harmadik intézkedés, ezekkel párhuzamosan döntés született arról is, hogy a bűron belüli bizonyos csoportosulások titkársága plusz forrás fog kapni, bizonyos frakciók és bizonyos egyéni kollégák úgy gondolták, hogy ez nem alkalmas és nem szükséges. A mások ezzel ellentétes véleményen voltak, hiszen azt mondják, hogy ez a költségtérítés 2011 óta nem lett kiigazítva, és a legjobb képességekkel rendelkező munkatársak munkáját ugyanakkor értékelni kell, és növelni kell az akreditált asszisztensek számát is. A bíró és a szakbizottság végül is egyértelműen fogalmazta meg a véleményét. A egy új megfelelő szabályzatot kell, hogy kidolgozzon először a bíró, amivel megerősíti az akreditált asszisztensek számát, jobban tud lehet ellenőrizni a helyi asszisztensek munkáját is. És a negyedik intézkedés a képviselők munkának az értékelése az nem csak mennyiségi, hanem minőségi is kell, hogy legyen, vagyis tartalmi. A jelenlegi ranking rendszer hm, bizonyos hiányosságokkal mutat föl, és ezért a bűró és a szak, költségvetési szakbizottság úgy döntött, hogy az elnökök konferenciájától azt kéri, hogy új szabályzatot készítsen az írásos kérdésekre vonatkozóan, mert nagyon sokszor nagyon gyengébb, szinte semmis kérdéseket szoktak megfogalmazni. Ezeknek a prioritásoknak megfelelően a bíró és a költségvetési szakbizottság megegyezett arról, hogy az eredeti 11 milliárdos költségvetést föntartjuk, meg kell vizsgálni az ingatlan kérdéseket külön természetesen, Szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak, a személyzetnek, a Költségvetési Szakbizottság titkárságának kiváló munkát végeztek, és a frakciók munkatársainak is szeretnék köszönetet mondani, köszönöm elnök úr, köszönet az előadónak a mm, részletes prezentációért. Most meghallgatjuk a frakciók képviselőit, a Rubik képviselő a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Döpré előadónak. Sok munkaórát töltöttünk tárgyalással, és nagyon sokat tárgyaltunk. Úgy gondolom, hogy most figyelemre méltó az eledmény, hiszen végső soron az a fontos, hogy ebben a parlamenti ciklusban hogyan tudunk optimális munkát végezni, és hogyan tudjuk eh, megmutatni a állam és kormányfőknek, hogy az Európai Uniónak a költségvetése hogyan csökken 4% az elkövetkezendő 7 évben, illetve hogyan tudjuk a álláshelyeknek az 1%-át megtakarítani. Az Európai Unió teljes költségvetését tekintve pedig hogyan lehet 6%-os csökkenést, hogyan tudunk majd 6%-ot a igazgatási költségekre rendelkezésre bocsátani a parlamentben. Maximum ugye 20%-os igénybevételről beszélhetünk, ma ebben az összegben állapodtunk meg, és szeretnék köszönetet mondani az előadónak, mert tekintettel az általános helyzetre és az extrém megtakarítás, itt az extrém megtakarításra van szükség, ami a különböző forrásoknak, így különösen a titkársági podléknak a kiigazítását illeti. Itt mindig a felső határösszegekről vitázunk. Én üdvözlöm, hogy az egyes frakciók itt ugyan különböző véleménnyel rendelkeznek, de mégis azt gondoljuk, hogy a képviselőknek egyénileg kell dönteniük arról, hogy hogyan járnak el. Akik kevésebb kisegítőre, gyakornokra, szolgáltatásra van szükségük, azok nyilván sporolhatnak, és az adófizető is ezáltal jobban jár. Ugyanakkor vannak olyan képviselők is itt a házban, eh, akik hatalmas munkaterrel kell, hogy szembenézzenek, és őnekik nyilván hatékony munkatársakra van szükségük, számukra nyilvánvalóan az a fontos, hogy a felső határokat megfelelően ki is használhassák. Az is fontos, hogy a háznak eh, a szolgáltatásait vegye igénybe a képviselő. Nagyon fontos itt a házban természetesen az adatvédelem is, a átláthatóság mellett mind a két elvet egyensúlyban kell tartanom kezelni, és természetesen a szabadon megválasztott képviselőnek az a, fel, az a felelőssége is, hogy vállalja a felelősséget a kiadásaiért, és nem szabad ezzel kapcsolatos felelősséget a adminisztrációra hátrítania Vladimir Manka kap most szót a szociáldemokraták nevében egy percben. Köszönöm, elnök úr. Kedves képviselőtársaim, azért küzdünk, hogy nagyobb legyen a növekedés, jobb legyen az emberek élete, de sokszor akadályokba ütközünk. A képviselők például szóbeli kérdéseket küldnek a bizottságnak, amelyeknek száma folyamatosan nő. 1700 ilyen kérdést nyújtanak be havonta a képviselők. Sok millió eurót fordítunk havonta erre. Nagyon nehéz érveket felhozni, de hát sok képviselő nem azt a választ kapja, amit elvárt. Sokszor a bizottság őszinte kérdésre nem igazán őszintén válaszol. Lehet, hogy az ő szemükben ez megint egy csak egy újabb kérdés. Erre megoldást kell találni. A költségvetési szakbizottság támogatást adott számos javaslatnak. A webportálon a javaslat szerint nem jelenének már meg ezek a bizottság az intézet, intézet kérdések. Ez is a bürokrácia csökkentése, és a parlament és a bizottság számára ez nagy megtakarítást hozhat. Ugyanakkor a képviselők a munkatársaik fizetésével kapcsolatban komoly problémákkal küzdenek. A Költségvetések Bizottságban hosszú vita után megoldásra jutottunk, de most itt egy másik kompromisszum van előttünk, ami az eredeti javaslatot megpróbálja megváltoztatni. Hogyha tényleg változtatni akarunk, akkor a Költségvetési Szakbizottság javaslatot kell elfogadnunk, és ősszel a takarékosság intézkedéseket meg kell hozni. Köszönöm a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen. Egy percben az európai eh, konzervatívok és reformisták képviseletében Lisztizen képviselője szó. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a raportőrnek is az elvégzett munkát. Véleményem szerint a legnagyobb dicséret, amit mondhatunk, az az, hogy egy nagyon extravagáns um, kéréssel állt elő a költségvetés uh, növelésével. Uh, Dupré úr jelentéstevőként nagyon jól kezelte ezt a kérdést. Nekünk az a véleményünk, hogy nehéz lett volna elképzelni ennél jobb helyzetet. A parlament költségvetésére ugyan igennel kell szavaznunk, mert válságos időket élünk, Európában a legtöbb tagállamnak megszorításokat kellett érvényesíteni, és ehm, ez azt tette volna logikusá, hogy csökkentjük mi is a költségvetést. De nem gondoltuk, hogy új munkatársak felvétele, a költségvetés növelése, a megfelelő út, ez egy rossz jelzés szerintünk, de azért kompromisszum érdekében elfogadtuk. Köszönöm szépen a GUE képviseletében. Másfél percet kap Junos Omazsi. Köszönöm, elnök úr. Nagyon-nagyon gratulálok az előadónak a vállalásáért, a jelentés minőségéért, és azért is szeretnék gratulálni, mert nem volt könnyű a munkája, hiszen 10 milliós megtakarítást kellett, hogy találjunk az első bíró javaslathoz képest. Nagyon nehéz volt ez a munka már csak azért is, mert láttuk, hogy a viták során, ahogy váratlan témák is felmerültek, és amik miatt viszont egy sor tételnél emelésre van szükség, ezeket nem lehet elkerülni, és az előadó is mondta, hogy emiatt kompromisszumos megoldásokat kellett, hogy találjunk. Ezek a tételek, ugye milyen tételekről van szó, a titkársági díjak növeléséről, a több millió eurós emelkedés a képviselői irodák tekintetében, illetve az európai pártok tekintetében. A kérdés, ami fölmerül számomra, hogy ha ezek az emelések, ezek az összegek valóban komolyak-e egy olyan kontextusban, amikor a tagállamoktól egyre nagyobb erőfeszítéseket és áldozatokat kérünk, és amikkel szemben nekünk példát kellene mutatnunk. A 2016-os költségvetéssel szerintem nem ezen az úton haladunk. Merci bien. Köszönöm. Te kolléga Indrek. Indrek Tarant kolléga kap szót a zöldek nevében. Danke, Herr Präsident, Herr Kollég. Let me first of all congratulate the rapporteur, Monsieur. Mindenek előtt szeretnék gratulálni eh, Depré úrnak, a jelentés eh, tevőnek eh, a jelentésért. Mint egy bátor kapitány, biztonsággal irányítja a hajót Szküllák és Karibdák között, hogyha Wieland urat és Velle főtitkát ilyen ókori görög nevekkel illethetem. Azért nem egyformán boldog minden frakció. A zöldek nevében a következőt tudom mondani. Az ingatlan ügyeket továbbra is kölcsönökből kellene intézni, soha nem voltak még ennyire alacsonyak a kamatok, mióta van a közös valuta. Másodszorban a titkársági pótlék növelése nem aktuális tekintettel a jelenlegi gazdasági helyzetre. Harmadsorban az informatikai kiadások növelése, a kiberbiztonsági kiadások növelése, ugye 150 millió euró, Hát költségesek a projektek, itt az iPad-eket vásároljuk, Gates urat szponzoráljuk, és a Microsoftot, inkább nyitott forráskódú szoftvereket kellene alkalmazni, és a kiberbiztonság növelése meg fog valósulni. Még 10 másodpercet kérek, elnök úr. Végül, de nem utolsó sorban sokakkal ellentétben én inkább az alulfizetett parlamenti asszisztensekben látok nagyobb fenyegetettséget, mint a kiberbűnözőktől. Köszönöm szépen. A pénz nagyon fontos, de ugyanilyen fontos az idő is. Van, aki azt mondja, hogy az idő pénz, úgyhogy kérem, tartsák be az időkeretet. Most pedig az FDD eh, frakció képviseletében Marko Báli eh, egy percben. Köszönöm, elnök úr. Ebben a jelentésben nagyon helyesen az szerepel, és kérem a kollégákat, hogy olvassák el figyelmesen a szöveget, hogy az Európai Parlament példát kell, hogy mutasson a költségvetésével, és nem távolodhat el nagyon attól a valóságtól, amelyben az európai polgároktól egyre több áldozatot kérünk. A frakciónk részéről ezért azt kérdezzük meg, hogy ugyanakkor mi azt kérjük, hogy plusz egy millióval emeljék meg a képviselőknek a díjait. Ugye 3 millió euró minden ha a hónapban a Strasburgi utazás, a, évente a már jól fizetett funkcionálisok fizetését is megkívánjuk emelni. Azt szeretnénk tudni, hogy mi az oka annak, hogy meg a irodáknak a bútorozás és felszerelési költségét is. Ha meg akarjuk erősíteni a mm, parlament épületét rendben, de akkor állítsuk le az Európai Történelemházát. Több millióval növekednek ezek az alapok, és így akarunk példát mutatni a polgároknak. Holnap majd tudni fogjuk, hogy melyik képviselők akarják meghízlalni ezeket a borítékokat. Nagyon kíváncsiak vagyunk ezekre. Vielen Dank. Köszönöm szépen, Valli kolléga, most pedig egyes hozzászóló következnek. Bent Kölmel kap egy percben elsőként szót. Köszönöm szépen, elnök úr, én is szeretnék köszönetet mondani Döpré kollégának a munkájáért. Többen is hangsúlyozták már, de úgy gondolom, hogy nem lehet elégszer említeni, hogy olyan időket élünk, amikor nagyon nehéz gazdasági válsággal kell szembenéznünk, és az Európai Unió 55 millió lakosa azt a választ kapja csak a napi problémáira, hogy takarékoskodni kell. Az Európai Parlamentnek példakép szerepe van ebben a helyzetben, és nagyon örülök, hogy az 1,6%-ra lehetett csökkenteni a kiadásoknak a növekedését, ezzel egyedileg azon kell dolgoznunk, hogy ez a határérték lehetőség szerint még tovább legyen csökkentve. Ehhez megfelelő prioritásokat kell kitűzni, különösen gondolok itt e, a számítástechnikai területre. Itt mindenképpen péld, példaképnek kell lennünk, enélkül nyilván munkaképtelenek lennénk, mindenképpen arról kell gondolkoznunk, hogy ne legyenek problémáink. Ugyanakkor az is elhangzott, hogy többet kell tenni az épületek biztonsága területén, azt támogatnám, hogy bizonyos placebo hatások, hogy ne bizonyos eh, placebo hatásokat támogassunk, amelyek nagyon szépen néznek ki, de nem növelik a biztonságot. Most Sandra Lones kap szót egy percben. Köszönöm szépen, eh, elnök úr, kedves kollégák! Európának most a hiteltelenség problémájával kell szembenézni a polgárok szemében van egy olyan elemzés, amit már eh, eh, évek óta hallunk eh, újra és újra, hogy nem tanultuk meg a leckét. 20 ó éve a számvevőszék elfogadja a költségvetést, az Európai Parlament már 20 éve szavazza meg ezt a költségvetést, és évről évre folyamatosan több pénzt kér, miközben a tagállamoknak megszorításokkal kell szembenéznie a, és megpróbáljuk megemelni 1500 euróval a parlamenti tagoknak a büdzséjét is. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak itt sohasem leszünk a zászlós hajói, nem fogunk megerősödni. Mi az ECR e, nem fogjuk megszavazni ezt, és nagyon remélem, hogy más flamand regionális parlamenti tagok sem fogják megszavazni ezt a javaslatot, és meg tudjuk győzni a frakciót, hogy holnap egy erős teljes jelzést küldjünk Európának. Köszönöm szépen! Most áttérünk a spontán hozzászólásokra, mindenki egy percre kap szót, három hozzászólót jegyeztem föl, Viktor Negrescu kap elsőként szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Azért emelkedek szólásra ebben a témában, mert a Költségvetési Bizottságban vagyok, és kicsit csalódott vagyok, jól lehet ez a téma az egyik kedvenc témám. Úgy gondolom, hogy néhány egyenlőtlenséget megszüntettünk, ugyan a más egyenlőtlenségeket erősítettünk. Elfelejtettük, hogy bizonyos államokban az a helyzet, hogy van egy minimálbér. Romániában például van maximális bér is, ami ugyanakkor nem éri el más országok minimálbér szintjét. Ugyanez a helyzet az én választókörzetemben is, ahol nincsenek ilyen mechanizmusok, ahol az emberek nem e- számolhatnak olyan mechanizmusokkal, amelyek a mi rendelkezésünkre állnak. Meg kell, hogy mutassuk azt, hogy az Európai Parlamentben megteszünk dolgokat. A demokráciának, a demokrácia pénzbe kerül, és nem szabad azon spórolni. Köszönöm szépen. Notás Marias kap szót egy percben. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy először is arról szóljak, hogy a költségvetésben bizonyos szakbizottságok, titkárságok költségeit növelni kívánjuk, de nem látom ezek között a közlekedési szakbizottságot, annak ellenére, hogy ez egy nagyon fontos bizottság, aminek nagyon szoros kapcsolata van az Európai Unió polgáraival. A közlekedésről, a helyváltoztatásról van szó, és ez egy olyan terület, ami egy unikális lehetőséget biztosít az Európai Parlamentnek, hogy közvetlen kapcsolatba lépjen a polgárokkal. Úgyhogy szeretnék a közlekedési bizottság részére is növelést kérni, ami az írásbeli választ igénylő kérdése korlátozását illeti. Úgy gondolom, hogy ez a parlamenti munkánknak a magjához tartozik, hogyha úgyhogy mindenképpen kézek fekvő, úgyhogy nem kézenfekvő az, hogy korlátozzuk a rendelkezésünkre álló jogosítványokat, méghozzá ez gazdasági okokból. Nem fogadható el, gazdasági okokból nem adhatunk be több szóbeli választ igénylő kérdést. Az utolsó hozzászól Iván Jakovcsics a spontán hozzászólások keretében. Önök úr, Mindenkelőtt szeretném Lepré képviselőtársamnak megköszönni, hogy bemutatta a dokumentumot. Csak aláhozni tudom, amit már többen elmondtak. Fontos, hogy beruházunk a biztonságba, a brüsszeli épületekben, és itt eh, Strasbourgban is, a Strasbourgi épületben. És ugyanígy fontos a kiberbiztonság eh, növelése. Hát nyilvánvaló, hogy célpontjai vagyunk azoknak, akik nem nagyon kedvelnek minket. Még egy dolgot hagyd tegyek ehhez hozzá. Az asszisztensek kérdése és az irodai eh, feladataink ellátása. Nos, ezzel kapcsolatban Horvátországban komoly vita zajlik. Szeretnék reagálni a horvát médiában eh, felbukkanó eh, észrevételekre. A munkánk folytatásával kapcsolatban eh, szeretném megkérdezni, hogy mikor válnak hatályosá az anyagban felsorolt intézkedések. Köszönöm szépen, Jakobcsics kollega. Kettő percben még egyszer Gerard Dupré, a raportőr kap szót, és ezzel zárjuk le a vitát. Uh, monsieur le Président, permettez-moi Elnök úr, engedje meg, hogy először is két kérdésre konkrét választ adjak. Az első a kérdések száma. Föl lehet tenni kérdéseket, nem töröljük el a kérdéseket, hogy öt kérdés képviselőként havonta, ez 60 és egyébként a képviselők 80%-a évente 600 kérdést tesz föl, Úgyhogy kevesebb, mint a képviselők 20%-a felelős az összes feltett kérdés több, mint feleért. Egyébként engedje meg, hogy azt mondjam, hogy a kérdések nagy részének semmi értelme, és főleg nem érdinti a polgárokat joga van rá, hogy úgy gondolkozzon, ahogy gondolkozik. Nekem meg jogom van arra, hogy úgy gondolkozzak, ahogy gondolkodom, és én elmondhatom a véleményemet. Vegye elő a kék kártyáját, hogyha kérdést akar föltenni. A következő reakcióm a végrehajtásra vonatkozik. A reformok végrehajtása, illetve az egyensúly az akreditált és parlamenti asszisztensek között szerepel a bíróval kötött megállapodásban, hogy a reform 2016. január 1-ével kell, hogy megkezdje az érvényességét, de lesz egy 6 hónapos, kb. 6 hónapos átállási időszak, hiszen szerződések is vannak, és nem lehet egy oldalon ezeket előzetes értesítés nélkül felmondani. Elnök úr, aztán a költségvetési terv egy egészen más volt. Előadóként az a kötelességem, hogy megállapodásra próbáljak jutni a szakbizottságban, költségvetési szakbizottságban kell, hogy többséget szerezek, és ezután a bíróval is meg kellett, hogy állapodjak. Kompromisszumot kellett kötnünk egy sor témában, erre kényszerültünk. Elfogadom a kritikákat mindenki részéről, különösen azok részéről, akik jó szándékkal szólaltak föl. De van, amit nem vagyok hajlandó elfogadni, a populista kritikát. Bizonyos felszólalások, azt mondták, hogy a költségvetési terv, amit most holnap szavazásra bocsátunk, ennek a lényege az, hogy több pénz kerüljön a parlamenti eh, képviselőknek a zsebébe. Ez hibás. Olyan intézkedéseket hozunk, hogy jobban tudják elvégezni a munkájukat a képviselők felelősebben. Nem fogadom el a politikai kritikát illetve a politikus vagy populista kritikát, és végül azt mondom, hogyha ma megnézzük, hogy az Európai Unióban bizonyos visszalépés történik, illetve a polgárok nem nagyon bíznak a Európai Parlamentben, az azért van, mert bizonyos képviselők nem megfelelő módon viselkednek, és ezt nagyon-nagyon sajnálom. Köszönöm. Ezzel lezártuk a vitát, holnap lesz a szavazás.